Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Kérem, foglalják el helyüket. Köszöntöm a megjelent képviselői tömegeket itt a házban, és szeretettel köszöntöm valamennyi résztvevőjét a szokásos reggeli ülésünknek köszöntöm a bizottság és az Európai Tanács képviselőit is, az első napi rendi pontunk